Mes chers collègues, monsieur le commissaire, je vous propose de commencer. Tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr, azt javaslom, kezdjük meg a munkát, ezt az együttesülést az ECON szakbizottság Peter Simon hajnalok részvételével és a TAX szakbizottság részvételével megkapták a napi rend szervezetet. Ha nincs észrevétel, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Ami pedig az elnök bejelentéseit illeti, szeretném üdvözölni Gunnar Hopmark kollégánk meghívását. A svéd parlament politikai tanácsosát hívta ő meg, aki részt vesz itt a munkáinkban, valószínűleg itt van a teremben, üdvözöljük őt körünkben. A dossziukban megvan a rendelkezésre álló nyelvek listája, és emlékeztetnék arra, hogy ez az ülés, mint egyébként a TAX Merszak Bizottság ülései, teljes mértékben nyitottak a közönség előtt, a nyilvánosság előtt, és a webstreaming révén az interneten hozzáférhetőek. Simon, ennek megadom meg a szót. Thank you, Chair. Dear colleagues, replacing... Uh... Kedves kollégák, Roberto Gácieri helyett vagyok itt, és uh, szeretném üdvözölni a Zekon szakbizottság nevében Moszkovici uh, biztos urat, uh, aki eljött hozzánk a két bizottsághoz, egy eszmecserére. Örülünk, hogy folytathatjuk azt az eszmecserét, amit január 11-én elkezdtünk, és azt a munkát, amit az előző plenárison elkezdtünk ma, konkrétan a, a az adóelkerülés elleni csomag részleteiről szeretnénk többet tudni, amit a bizottság január 28-án fogadott el. Én üdvözöltem ennek a csomagnak az elfogadását, mert úgy gondolom, hogy jó lépés és jó irányba vezet. Örülök, hogy az Európai Bizottság a parlament ajánlásainak egy részét elfogadta. Ugye az ECON és a TAX jelentésekben 2015 végén harmonizációt, koordinációt és átláthatóságot akartunk elérni. Emellett emlékeztetnék arra, hogy a csomag egy fontos eh, lépés, de még nem vagyunk az út végén. Eh, szintén fontos lesz ma hallani arról, hogy a bizottság mit akar még tenni az ajánlásokon túlmenően, amelyeket az ECON és a TAX eh, jelentések tartalmaznak. Bizonyára ön is tudja, hogy az ECON már kinevezte a jelentés két jelentéstevőjét, Darius Rozáti, a, az administratív együttműködésről, amely automatikus országonkénti jelentés kicserélést írna elő az adóhatóságok között, és a ügbai pedig a az adóelkerülés elleni irányelv tervezetnek lesz a raportőre, ugye az az irányelv tervezet veszi át az OECD ajánlásait. Az Ekkon bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb elvégezze ezt a munkát. E, április 26-án és májusban e, Kívánunk szavazni az egyik jelentésről, az adóelkerüléséről pedig majd e, júniusban a plenárison, tehát ez a menetrend. E, szeretnénk e, többet hallani arról, hogy önök mit gondolnak, a tanácselnökség hogyan fog eljárni ezekben az ügyekben, illetve az is érdekelne bennünket, hogy a két nem jogalkotási anyag önök szerint hogyan fog átmenni az Európai Tanácson. Üdvözlöm Önt ismét, Moszkovici úr, és meg is adom Önnek a szót, Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy itt lehetek önök között. Már találkoztunk január közepén, amikor 2016-os prioritásainkat röviden felvezettem, aztán a február elején a plenárisan újabb eszmeserét folytattunk, amikor az adócsalás elleni csomagot általánosan bevezettem, most pedig két héttel később. Apró részletekre is kitérhetünk a javaslatok tekintetében. Két nap alatt ez a harmadik alkalom, hogy az Európai Parlamentben járok, az parlament közi Eh, konferencián már beszéltem. Eh, eh, remélem, hogy nem unnak meg most, hogy így harmadjára kell végighallgatniuk. Azt hiszem, hogy ez konkrétan mutatja azt, hogy a két intézmény közötti párbeszéd valóban mennyire élő, mennyire gazdag. A Digitaxud új főigazgatója Stephen Quest Tudom, hogy felvetik már vele a kapcsolatot, szintén itt van ma, ma este, ami jól mutatja a jelenléte is, hogy mennyire komolyan veszik ezt a kérdést. Február másodikán elmondtam, most elmondom újra, ez a jogalkotási csomag jelentős előrelépést jelent az adócsalás elleni harcban. Komolyan úgy vélem, hogy ez a csomag megváltoztatja a dolgokat, teljesen az alapokat az adócsalásban. Tudjuk jól, hogy Folyamatos harcról van szó, hiszen mindig megtalálják a rendszerben a kiskapukat, a gyenge pontokat, az emberek képzelő tehetsége és a technológia semmiféle határt nem ismer. Éppen ezért nekünk okosabbnak kell lenni az adócsalóknál. Ez egy igazából ez, ez egy állandó meccs a két oldal között, a rablók és pandúrok között, most remélhetőleg ezzel a csomaggal majd mi járunk nyerésre. Két dologra szeretnék ma koncentrálni, ahogy azt kérték tőlem. Először is egy kicsit jobban a szöveg részleteibe is mennék, nyilván az ott már önnek is volt idejük tanulmányozni. Utána pedig egy kicsit szisztematikusabban arra beszélnék, hogy a két jelenlévő szakbizottság ajánlásait miért érzem úgy, hogy lereagáltak ezzel a szöveggel egyes kezdeményezések közvetlen nő eh, mm, mm, követik az önök eh, által szorgalmazott változásokat. Ugyanaz a célunk, ugyanaz az ambíciunk, önök eh, és mi szintén azt szeretnénk, hogy ez a valóban elképesztő és igazságtalan helyzet megváltozzon, mi szerint egyes cégek nem fizetnek adót, vagy nagyon kevés adót fizetnek, miközben az adófizető polgárok és a, a tisztességes cégek emiatt extra terhet kell, hogy viseljenek, pont akkor, amikor amúgy is az államháztartás ilyen nehéz helyzetben van. Az 50-70 milliárd euró közötti összegről beszélünk a veszlések szerint, ezt már egyébként elmondtam. Éppen ezért az Európa Bizottság nevében benyújtott csomag négy pilléren nyugszik. Egyrészt hatékony adó kivetés, nem csak elméletben létezzen. Fontos, hogy az adóügyi átláthatóság szempontjából jobban alakuljanak a dolgok, az adóverseny tisztességes legyen, illetve az Európai Unió külső és belső dimenziói közötti kapcsolatot újra kell teremteni. Az első pillérben azt próbáljuk elérni, hogy valóban érdemi adókivetés, társasági adókivetés folyjon az Európai Unióban. Mit jelent ez? Nos, ahol a nyerességet realizálják, ott kell adót fizetni, hiszen egyáltalán egyáltalán nem magától értetődő, most már ez ügyben fontos világosan látni és a szabályokat ehhez alkalmazni. Hogyan tudjuk ezt elérni? Nos, egyértelmű a válaszom ez ügyben. Az, az adó csalás elleni jogszabályjavaslatok felveszik a harcot az nagyon érdekes cégek által folytató gyakorlat ellen Három, hármas összetétele van ennek. Először is az úgynevezett hibrid eszközökkel kell valamit tenni, amelyek alapvetően az adó szabályok közötti különbségeket használják ki a különböző tagállamok között. Az ellenőrzött külföldi cégekre vonatkozó csomag pedig azt próbálja visszaszorítani, hogy az adóügyileg kedvezőbb országokba próbáljanak áttelepíteni cégeket. Harmadik pedig tudjuk, hogy a A tőkenyereség adó, amikor az egyik országból a másikba csoportosítanánk tehát eszközöket, erre egy tőkenyereség adóval tudunk válaszolni. De tartalmaz ez a csomag ajánlásokat arra vonatkozóan is, hogy az úgynevezett fórum shopping ellen felépjünk, amikor szabadon válogatnak a különböző adószabályok között a saját kedvükre kényére. Úgy érzem, hogy az OECD javaslatai vagy szabályai megelőzhetik a visszaéléseket. Szerették volna, hogyha ezek kötelező érvények ezek az intézkedések, ezt jól tudom, de hát a kikezünket köti a törvény, az Európai Bizottság nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy a két oldalú adóegyezményeken változtassanak. Ez az nemzeti szuverenitáshoz tartozik, hogy ezek a szabályokat hogyan módosítják, vagy sem. Éppen ezért, azt tudjuk, hogy a tagállamok számára ez mennyire kényes kérdés, ezért van az, hogy úgy döntöttünk, hogy egy ajánlás formájában, és nem egy irányelv formájában tesszük meg mindezt. Aztán még mindig lehet a politikai nyomásgyakorlás eszközéhez folyamodni, és hát az önök parlamentje ezt nagyon jól érti. Ezt megtetjük annak érdekében, hogy a tagállamok valóban az ajánlásokat megtüttessék a gyakorlatban. Most világos, hogy a tagállamok térfelén pattog a labda, és e tekintetben rögtön meg is osztanék önökkel némi információt. Az ECOFIN tanácsban az első eszmecsere nagyon jó volt, bár egyes tagállamok ragaszkodtak ahhoz, hogy a BEPS ajánlásokat, az OECD BEPS ajánlásait először vegyük át. Attól tartok, hogy valóban kiskapuk maradhatnak a, a, a joganyagban, a jogszabályokban, ezeket a lyukakat be kell tömni, ezt javasolták egyes tagállamok. A második pillére ennek a csomagnak, ez pedig az adóügyi átláthatóság. A beszáll, tagállamunkénti vagy országunkénti beszámolásra vonatkozó irányelvvel valóban nagy lépést tehetünk előre ezen a téren. Ennek az irányelvnek a fő jellemzője, hogy az OECD ajánlásokat ülteti át gyakorlatba. Bizonyos információk, kulcsontosságú információk adóhatóságok közötti cseréjét automatizálja. Rosszáti úrral már egyeztettünk ez ügyben, aki ennek a témájának az előadója az önök szakbizottságban. Tudom, hogy vannak, akik szerettek volna messze menni, és nyilvánosságra hozni a multicégek országonkénti beszámolását. Elmondtam ezt a plenáris ülésen, elmondtam ezt önök előtt is, most elmondom még egyszer. Én is ezt szerettem volna, de először az OECD ajánlások átvételével kell kezdenünk. Ez az első lépés. Az Európai Bizottság, önök is tudják, egy hatástanulmányt is végzett, és ez alapján nyújtunk be áprilisban majd a nyilvánosságra hozatalal kapcsolatos szabályokat, és pontosan ez a tanulmány és ez a nyilvános konzultáció adja az egésznek a hátterét. Nyilván ismerik az egyenlet két oldalát. Egyrészt nagyobb átláthatóságra van szükség, ugyanakkor az európai cégek versenyképességét is meg kell őrizni. Ez valamennyire megköti a kezünket. Ezt a kettőt kell, vagy egyensúlyba húzni, folyamatosan törjük fejünket azon, hogy hogyan lehet ezt elérni egy jó, hogy a jogbiztonságot is garantáljuk, és ugyanakkor kötelező érvényű jogi szabályokat is kilójunk az európai célt. Azt hiszem, hogy az OECD ajánlások itt a legjobbnak szemtanak, Azt számítunk az Európai Parlamentre, hogy ezen az úton segítsenek nekünk. A harmadik pillér pedig a KKV-k és a multik közötti tisztességes adóverseny létrehozása, mindenképpen véget kell vetni azoknak a, a, a család praktikáknak, amelyeket nagy cégek adóelkerülés terén folytattak. Az európai kis és középvállalkozások iszák meg ugyanis ennek a levét, hiszen láthatjuk, hogy 30%-kal meghaladja az ő adóterjük a multicégekét. Ez a helyzet már nem elfogadható a továbbiakban, éppen ezért az Európai Bizottság javaslata a multi multinacionális cégek legagresszívabb adóügyi mahinációit vagy eszközeit megpróbálja ki, ezeknek végig próbálunk véget vetni, hiszen a múlt úgy tűnik, hogy eddig megvoltak az adóelkerülési eszközök. Ugyanakkor az adó alap kérdésében a tagállamok közötti tisztességes adóverseny megőrzését is lehetővé teszi, úgy megint csak elfogadhatatlan az, hogy az egyes tagállamok elnézőbbek, mások pedig jóval szigorúban alkalmazzák ezeket a szabályokat, úgy érzem, hogy a versennyel, adóügyi versennyel sincs bajom, de a tisztességtelen verseny az egy teljesen más kérdés, még egyszer mondom, a verseny és az együttműködés hiánya az nem egy és ugyanaz. Azt hiszem, hogy itt um, meg kell találnunk megint csak a megoldást. A következő pillér, ez pedig a külső stratégia uh, kidolgozása adóügyben is, hiszen egy globális problémára globális megoldást kell találni. Közös megközelítése van szükség annak érdekében, hogy a kívülről érkező adóeróziós veszélyeket elhárítsuk. Ezért az Európai Unió és a nemzetközi partnerek között együttműködést részesítjük rendben. Az Európai Bizottság szerepe ebben világos, a nemzetközi adó kormányzás előmozdítása célunk. a rossz irányba elmozduló országokkal szemben nagyon kemények leszünk, ezt ígérhetem, ahogy azt a parlament is javasolta, objektív és igazságos kritériumok alapján fogunk mindenképpen létrehozni egy ilyen nem együttműködő harmadik országok listáját. Idén nyáron már az első javaslatunkat majd benyújtjuk ez ügyben önökhöz hogy egy best of listát is összeállítsunk-e, a legjobb, vagy éltanulók listáját is, és lenne egy lista, amelyben az, azok az országok lennének, akik még nem érték el azt a szintet, amit szeretnénk, de nem is fekete bárányok közé tartoznak. Az Európai Unió versenyképességét és gazdasági vonzerejét meg kell őriznünk, ehhez az adóelkerülés terén mindenképpen egy koordinált megközelítésre van szükség, az, hogy ne egy felaprózott nemzetközi jogszabályokkal dolgozzunk, eh, amely, eh, amely a belső piac felaprózottságát és az európai cégek versenyképességét is kikezdi, ez nagyon sokba kerül nekünk eh, Fontos, hogy azokat eh, hozzuk helyzetbe, akik a szabályok szerint játszanak, és nem a szabályokat játszák ki a kettő közt. A különbséget kell egyértelműen tézni. Több mint száz ország eh, vállalta az Antalya G20-ak eh, csúcsán, hogy az OECD ajánlások szerint alakítja át az adórendszerét. Úgy hiszem, hogy globális elmozdulás történik az adó elkerülés elleni harcban. egyelőre minden ellenkező vád ellenére szeretnénk továbbra is igazi motor lenni ennek a folyamatnak, ennek a változásnak. Erről már egyébként elkezdhetek az egyetések. A múlt pénteki tanács ülésenről már szóltam egy pár szót. A a holland elnökség önök is nyilván e, egyeztettek. Nagyon ambiciózus a holland e, soros elnökség munkaprogramja. Minél gyorsabban szeretne a, szeretnének a hollandok ez ügyben mm, javulást elérni. Én segítem őket, biztatom őket erre. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet arra, hogy komoly kockázatot jelent az, hogyha darabjaira szedjük, szétszedjük ezt a csomagot, a, elsősorban a BEPS-re kell érdemes koncentrálni szerintünk. Szerintem az Európa Bizottság részéről egyértelmű az üzenet. A BEPS megállapodások átvétele, igen, ez a legkevesebb, amit elvárhatunk. Az, a csomag egészét kell elfogadnunk ahhoz, hogy valóban hatékonyan fölvegyük az adócsalás elleni harcot a belső piacon. Hát azt hiszem, hogy majd esetleg a részletekben, részletesebben, a kérdések adott válaszokban részletesebben is kitérhetek erre. A politikai nyomást, lendületet fenn kell tartani. Ez a parlament és főként az érintett két szakbizottság már elkezdte ennek a csomagnak a alapos átanulmányozását, a tavalyi javaslataikat figyelembe vettük természetesen, és ezek jól mutatják, hogy az önök szakbizottságai alapvetően egyetértenek azzal, hogy konkrét intézkedésekre van szükség, hogy felvegyük az agresszív adótervezés elleni harcot, illetve hogy az átláthatóságot javítsuk. Ezek nagyon kreatív technikák, ezekkel fel kell lépni. Nyilván szeretnék, hogyha a taxis az Econ minden ajánlását figyelembe vennék. Több tucatról van szó. Nem akarok nagyon nem akarok mindenre kitérni a prezentációmban. de azt elmondhatom, hogy az Európai Bizottság az önök állásfoglalásaira adott válaszát már, már majdnem elkészítette, részletesen elemeireként reagálunk erre. Én személy szerint vállalhatom azt, hogy az Európai Parlamenttel a jövőben is szorosan együttműködik majd, ezügyben és más ügyekben is. És Simon úr számára nagyon fontos a dokumentumokhoz való hozzáférés. E, e tekintetben emlékeztetem önöket, hogy amióta én vagyok az adóügyekért felelős az Európai Bizottságban, soha nem látott mértékű átláthatóságot tettünk bizonyságot. Az bizottság minden rendelkezésére álló Code of Conduct-hoz hozzáférést biztosított, ez egyébként egész 99-ig visszamenőleg, ez még soha nem fordult elő korábban. Egy újabb ilyen dokumentumcsomagot is megküldtünk, és, és a, a belső anyagainkat is hajlandók vagyunk önökkel ö, megosztani, persze nem nyilvánosságra hozni, csak az önök ö, egyszerű olvasására rendelkezésre ö, bocsájtani. Remélem, hogy a, a, ilyen, a vita továbbra is ilyen nyitott és, és kooperatív lesz, konstruktív lesz. Remélem, hogy együtt tudunk beszélni arról, hogy milyen politikai úton indulunk el, és megyünk tovább ez ügyben. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le, le commissaire. Köszönöm, biztos úr, ezt a rendkívül teljes, szintetikus beszámolót, és én is örülök az együttműködés minőségének, amelyet ön megindított a két szakbizottságunk, illetve az Európai Bizottság között az ön, illetve szolgálatai, valamint Feszleger biztos és az ő szolgálatai között, akivel nem sokára találkozunk. A mm, dokumentum a középtetelét illetően köszönetet mondanék azért is, amiért lefolytatok ezt a tárgyalást, illetve ezt az eszmecserét egészen addig a pontig, amíg sikerül majd a jogi, illetve a gyakorlati problémákat megoldani. A következő egyik koordinátori ülésünkön a TAX koordinátorok ülés, illetve a TAX szakbizottsági ülésen reméljük, hogy majd ezek a problémák kielégítő megoldásra találnak. Köszönetet mondok önnek, most pedig áttérünk a kérdések-válaszok fordulójára. 5-5 percet kap mindenki. Nagyon szigorúan betartatjuk a felszólalási időt. A néppárt nevében Pablo Zalba kap szót először. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, hogy ellátogatott ide. Teljes mértékben egyetértek önnel azt illetően, hogy közösek a célkitűzéseink Köszönjük tehát az új intézkedéseket, illetve azt a tényt, hogy nagyon sok kezdeményezés a bizottságból kiindulva úgy született, hogy koordinált módon együttműködtek, és a mi javaslatainkat is beépítették a bizottság javaslataiba. Egyetértek önnel abban, hogy ezek első rangú fontosságot élveznek ezek a kérdések, ezek a szomorú események, amelyeket megtapasztalhatunk a közelmúltban, ezek mindenféleképpen arra ösztönöznek minket, hogy egy igazságosabb adóztatást alakítsunk ki az egész euróövezetben. Nem lehetséges ugyanis, hogy a tagállamok több millió eurótól essenek el, amelyet beruházhatnának az oktatásba, az egészségügybe, vagy akár a növekedés, vagy a munkahelyteremtés fellendítésébe. Itt most a tanácsra hárulnak a feladatok. Két javaslatom lenne. Ön néhány iránymutatással már élt e tekintetben, de ön szerint a tanács mennyi előrelépést enged az igazságosabb adóztatás kialakítása területén mekkora ambíciót várhatunk a tanácstól? És egy második kérdés, ami a nemzetközi együttműködés kérdéskörét illeti, nyilvánvaló, hogy erre szükség van, hogy ez a javaslat gyümölcsöző legyen. Tehát ehhez mindenképpen nemzetközi együttműködésre van szükség. Az USA hatóságai ön szerint mennyire hajlandóak az egészségesebb adóztatás kialakítása célját megvalósítani? Mond, d'abord sur, euh, sur le conseil. Nos, ami a tanácsot illeti, itt visszatérek az ECOFIN legutóbbi tanács ülésére, megfelelő légkör a tanácsban egy ideje, és ez lehetővé tette, hogy számos javaslatot elfogadjon a tanács, például a tax ruling szoktárgyában, még akkor is, ha a tagállamok élnek a jogaikkal. A tanács első döntéseit is kedvezőnek ítéltem, hiszen a globális objektív célkitűzéseket, a politikai szándékot, a szándékról tanúbizonyságot tettek, és a holland elnökség ezeket a kérdéseket prioritásnak tekinti, gyorsan akar előrelépni. Ugyanakkor, mert kétszer is elhangzott itt, hogy itt ezen javaslatok mm, józan elveken alapulnak. Itt van például a BEPS ajánlás, de itt fennáll annak a veszélye, hogy nem lesz globális megközelítés, és ez gyenge pontokat hozhat létre a belső piacunkon belül. Tehát ez egyfajta lebontását jelenteni a csomagnak. És ez sokkal nagyobb a jel, mint elsőre tűnhetne. A tagállamok tehát egyrésztről szükségük van a bizottság szilárdságára, ugyanakkor a parlament baráti nyomás gyakorlására is úgy mond, hogy gyorsan előrelépjenek ebben a kérdéskörben. Egyébként egyetértésre talál ez a témakör, a G20-ak az OECD berkeiben is, és a bizottságon belül is. Tehát itt most már valóban nem lehet gátat venni a dolgok folyásának, még akkor is, hogyha a tagállamok legitim módon a saját megközelítésüket részesítik előnyben, ami a nemzetközi együttműködést, illetve az USA-val való együttműködést illeti. Nos, itt vannak bizonyos észrevételek, bizonyos problémákat illetően, de az USA mindenképpen szorgalmazója volt ennek a folyamatnak. Ők indították be a BEPS folyamatot, Tim Geiner, és aztán Willy Osborne és más személyiségek, ez volt az úgymond az alapcsapat, és a G20-ak munka is természetesen folytatódik majd a jövő hitelesen kell van egy G20 ülés, eh, ahol más témák is felmerülnek, de a BEPS is témája lesz ennek az ülésnek. Tehát az USA-val való együttműködés fontos, de a G20-ak többi országával is úgy szintén. Ez az átláthatóság felé irányuló forradalom, ez a folyamat azt hiszem, hogy már feltartóztathatatlan. Elnök, köszönöm azt kérem, eh, hogy az időt azt mindig eh, jelenítsük meg a felszólások alatt, hogy a képviselők lássák, hogy hol is tartanak az időben a kérdések feltételekor. Alors, pour le groupe socialiste. Socialista és demokrata frakció nevében Eliza Ferreira kap szót. Presidente, muito obrigada, Sr. Comissário, por estar aqui mais. Köszönöm, elnök O Trabalho e toda a energia. Köszönöm, köszönöm hogy eljött hozzánk. Ez egy közös ülése a két bizottságnak, a gazdasági bizottságnak, illetve a TAX különbizottságnak. És agyon is tudja biztos úr, hogy Ön egyfelől a költségvetési koordinációért, másrészt pedig az adóztatásért is felelős. Néhány héten belül eh, meg fognak jelenni az ország eh, ajánlások, és eh, ezek foglalkoznak majd nemzeti adó kérdésekkel is, de előfordulhat az európai szemeszter során az is, hogy megnézzük azokat a gyakorlatokat, amelyek eh, torzítják a versenyt, és ezt igazándiból az európai szemeszter keretében meg lehetne tenni megint csak az európai szemeszter részeként a makrogazdasági egyensúlytalanságokat is meg lehetne vizsgálni az adatok alapján, az IMF OECD adatok alapján, illetve a saját adataink alapján, és ott rájöhetnénk arra, hogy hol lelhetők fel a tagállamoknál a torzító elemek a kérdésem az, hogy valóban hajlandó lenne erre e, ezt megtenni az európai szemeszter keretén belül, vagy sem. Amikor azt javasolja, hogy e, csökkentsék a kiadásokat, e, akkor az adóhivatalokat ugye meg kell védeni azoknak az adóbeszedési potenciáját, ezt külön kiemelje, illetve a tanács felvizezésével szemben hogyan jár el. Mi azt javasoltuk egyébként, hogy a bizottság éljen a 116-os cikk adta jogaival, amelynek révén igazándiból meg tudja kerülni a 100%-os támogatottsági igényt, ami egyébként egy tanácsi döntésnél ezekben a témákban kell. Igen ami az országonkénti jelentést illeti, azzal egyet értek valóban látjuk, hogy bizonyos gazdaságok jobban kitettek az agresszív adó tervezésnek, és ezeket a szemeszter során, ezt a szemeszter során is figyelembe kell venni, és ezt a dimenziót, erre a dimenzióra rá kell világítani. Nyilván a kollégiumban, mármint a bizottsági kollégiumban ezt eh, majd a jövő héten megvizsgáljuk, csak úgy, mint a makrogazdasági egyenlőtlenségek, egyenlőtlenséget. És ezt eh, nagyon komolyan kell eh, venni, mert ennek hatása van a külső deficit, a túlzott deficitekre is. Nyilván az eurozóna globális egyensúlya eh, lehetővé teszi, eh, hogy eh, azok az országok, amelyek ezt megengedhetik, mert a marzsuk megengedi, azok többet szálljanak a beruházásokra. A bizottság mindig kész arra, hogy megvizsgálja a lehetőségeket. Ugyanakkor a fiskális politikára vonatkozó döntéseket, azokat egyhangúan kell meghozni. Ugyanakkor ezzel a témával kapcsolatban optimista vagyok, mert a közvélemény nyomása olyan nagy, hogy a tagállamokat egyszerűen kényszeríteni kell arra, hogy vállalják a felelősséget. Nagyon jól kell érvelni, és meg kell, rá kell mutatni arra, hogy vannak olyan tagállamok, amelyik amelyek áltechnikai hibákra hivatkozva vonakodnak, miközben nyilván más igazi okuk van. Még nem tartunk ott, az első eszmecserénél tartunk, majd nyilván a helyzet fokozódni fog, és számíthatnak rám, hogy én kemény leszek. És mi van az adóhivatalok megvédésével, tehát hogy őket ne érje, ne érjék az esetleges költségvetési visszafogásokat. Hát igen, ilyenek, ilyenek, ilyen előfordulhat, de ezt nem tudjuk, mert az egyes országoknál az egyes ajánlásokban ezek előfordulnak. Ashley Fox. Ashley Fox következik, ECR. Thank you, President. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr. Frakció üdvözli a javaslatok közül azokat, amelyek célja az, hogy a nemzetközi OECD megállapodást átültessük a gyakorlatban, például BEPS ügyben, tehát adóalap erózió és profitáthelyezés ügyben. Tavaly októberben nyújtották be ezeket a javaslatokat, ezeket nemzeti szinten kell végrehajtani. Az Európai Uniónak nyilván ez lehet szerepe abban, hogy következetesen alkalmazzák ezeket az ajánlásokat a tagállamok. Ugyanakkor vannak aggodalmaim azzal kapcsolatban, hogy az önök javasolt csomaga túlmegy az OECD BEPS ajánlásain. Kérdezem tehát például, miért javasolták azt, hogy egy ilyen kilépési adót és egy switchover záradékot is bevezessenek, egyiket sem javasolta az OECD. Ez az átállási záradék és a kilépési adó nem segíteni, hanem inkább nehezíteni a be, egységes belső piac működését. Második kérdésem, a hibrid eszközökkel kapcsolatos javaslatuk jelentősen eltér az OECD ajánlásoktól. Jóval elnézőbb. Miért? Meglepő ez számomra. Miért nem vonatkozik ez minden EU harmadik ország közötti megállapodásra, annak ellenére, hogy az OECD e nyilvánvalóan nemzetközileg következetes rendszer szeretett volna látni. Véleményem szerint túl korai lenne egy ilyen adókorlátozó szabályt is bevezetni, mivel az OECD még nem fejezte be a munkát ezen ajánlások tekintetében. A nemzetközi következetesség roppant fontos, ezért miért akarnak elébe menni az OECD ajánlásainak, amelyet valószínűleg a világ többi része elfogad majd. Potenciálisan ez versenyhátrányba hozhatja az Európai Uniót az unión kívüli országokkal szemben, ha az OECD javaslata végső formájában eltér. Végezetül elfogadja azt, hogy koordinált globális felépésre van szükség ez ügyben? Ha a válasza igen, akkor miért hagyják figyelmen kívül az OECD ajánlásait bizonyos esetekben, illetve mennek túl azon más esetekben. Vagy saját politikai napirendjüket szegerüget tolják, több Európát akarnak, ha bármiről is legyen szó. Köszönjük, biztos úr! Euh, euh, euh, az utolsó kérdése kapcsolatban rögtön határozottan válaszolnék. Az Európai Bizottságnak nincsen politikai napirendje, sem az egyes biztosoknak. Persze az OECD munkájából indultunk ki. A G20-ak is eh, Antaljában ezt eh, eh, jóvá hagyták. A BEPS átültetése önmagában nem elég, nyilván ez önöket sem, önök is tudják. A belső piac miatt van ez így. Ennek megvannak a saját szabályai, ennek megvannak a illetve az Európai Bíróságnak a joggyakorlata. Éppen ezért éreztük úgy, hogy további eh, hiányosságokra is eh, megoldásra kell szolgálnunk a webszen túlmenően, ezért mentünk tovább. A switch over eh, európai konkrét problémákra kínál megoldást, mert lehetővé teszi a tagállamokra, hogy a bizonyos adómentességeket visszautasítsanak, ugyan igaz, ugyanez igaz a külső stratégiájára ennek a csomagnak. A megfelelő nemzetközi adókormányzás érdekében kívánjuk a nem a játékszabályok szerint játszó harmadik országokkal szemben valahogy felvenni a harcot. Az Európai Bíróság joggyakorlatát is figyelembe kellett venni, ezért kell némi kiigazításokat eszközölni. Ha nem visszük figyelembe hogy mi integráltabbak vagyunk, mint a nemzetközi közösség, hogyha a BEPS-nél maradunk, nem megyünk tovább, akkor a csalók számára nyitva adjuk a kiskapukat, visszajöhetnek ezekkel. Szerettük volna úgymond valóban ezeket a lyukakat tömni ezeket a kiskapukat bezárni. A BEPS az jó, de nem elég. E, biztos úr, kérdezek vissza, az lehet, hogy lehetne, hogy reagálna arra, hogy a hibridekkel kapcsolatos javaslata miért elnézőbb, mint az OECD? Azt elmondta, hogy miért akar webszügyben többet, de a hibrid eszközökre még nem válaszolt. De igen, válaszoltam, mert figyelembe kell vennünk az Európai Bíróság eddigi ítéleteit, ezért a saját javaslatunkat ki kellett igazítani annak érdekében, hogy az Európai Bírósági gyakorlatával nem menjünk szembe. Ez egész egyszerűen így van. Még egyszer azonban elmondanám, hogy a minden BEPS szabályt e, át kell vennünk, de ezen túl menően e, nem csak akkor lehetünk a nemzetközi szinthez hasonlóan hatékonyak, hogyha újabb szabályokat is elfogadunk egész egyszerűen másra van Európában szükség, mint a nemzetközi stratégiában. Aldi, Kora. Az ALDE frakció nevében Kora. Um, thank you very much. Köszönöm. És köszönöm, hogy eljött ide. Köszönjük ezt a csomagot, um, amit letett az asztalra és azzal is egyetértünk, hogy az átláthatóság a legfontosabb. De ahogy Strasbourgban is mondtam, hogy nem elég a jót tenni, hanem jól is kell tenni, ezért is van néhány kérdésem ezzel kapcsolatban. A bizottság csomagja, ahogy az most áll, vitákat és joghézagokat eredményezhet, mert nincsenek definiálva megfelelően a dolgok, például a GAR szabály, a General Anti-Abuse szabály, hogyha azt kifejezetten adóelőnyért alkalmazzák, és nem pedig a gazdasági valóságot tükröző tényleges gazdasági érdekből, de mi a, az érvényes gazdasági érdek, mert nem akarunk ugye olyan szavakkal dobálózni, amelyek aztán csak az ügyvédeknek jók, amikor a bíróságon vitatkoznak róla, hogy mit jelentenek. Ami globális kontextus életi, az epp és kollégához csatlakozva, én is felidézem azt, hogy az amerikai igazság pénzügyminisztérium azzal vádolta meg hogy az Európai Uniót, hogy az antibeps területen aláássa az együttműködést. To that letter uh, will be. És uh, de örül, szeretném tudni, hogy mi a válasz erre a levélre, amit uh, Juncker úrnak írtak és igazán átmeneti időszak, időszakot sem nyújt az önök javaslata a cégeknek, hogy hozzászokjanak a BEPS-hez. Adnak-e megfelelő időt a tagállamoknak és az országoknak? most kezdeném, akkor a Jack Lew, amerikai pénzügyminiszter levelével. Örülünk annak, hogy az összes nemzetközi szinten mindenki fel akar lépni az adóelkerüléssel szemben. Minden olyan cég, amely az EU-ban profitot termel, az a nemzeti szabályok alapján kell, hogy adót fizessen. A nemzeti adóhatóságok nem adhatnak eh, adóelőnyöket egyes cégeknek, amikor nem adnak másoknak. Ennek ellenére eh, ilyen a múltban történt, eh, és ebben az esetben be kell szedni azokat az elmaradt adókat, amelyeket nem betettek ki, mert ez egy tiltott állami támogatásnak minősül, és nyilvánvalóan így kell lejárnunk. Tehát Juncker úr ennek szellemében fog majd válaszolni a levélre. Diszkrimináció mentesen járunk el a cégekkel szemben. Az amerikai cégek nincsenek kipécézve, mindenképpen kapcsolatban maradunk az amerikai hatóságokkal, egyébként egy sor dologban már tárgyaltunk is, és megpróbáljuk őket meggyőzni, illetve e, a tisztázást adni nekik. E, noha az állami támogatás Veszteger asszonyhoz tartozik, e, és én is, ennek ellenére én magam jövő héten találkozom Sánkhájban Jack Lúval, és beszélek erről. Ami pedig a visszaélés elleni klauzulát illeti, ez akkor, ez az általános klauzula akkor lép életbe, amikor semmilyen más konkrét szabály nincs. Tehát ez gyakorlatilag egy safety net, egy biztonsági háló, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos része a konkrét, illetve a specifikus visszaélés elleni lépéseknek, és ezzel fel lehet lépni az olyan adóelkerülési technikák ellen, amelyekkel szemben jelenleg tehetetlenek vagyunk. A bíróságnak már többször volt alkalma ilyen ügyekben ítélni. És ami pedig az idő menetrendet illeti, eh, az összes OECD tagnak be kell vezetnie ezeket a szabályokat. Vannak olyan résztvevői az OECD-nek, amelyek már elkezdték ezt, tehát alapvetően az egész a BEPS-re alapozódik. Köszönöm az önök frakciójának globális támogatását. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Ami az amerikai reakciót illeti, az USA elég rosszul érti a mi versenyjogi rendszerünket és az ehhez kapcsolódó szankciókat, mert nincsen ekvivalens az ő rendszerükben ehhez képest. Ezen kívül, ami a mi tagszakbizottságunkat illeti, szeretnénk ellátogatni május elején az USA-ba, hogy ott találkozzunk a megfelelő pénzügyi szakbizottsággal, a képviselőházban és a szenátusban. Lenne egy javaslatom, majd meglátjuk, hogy mi lesz a válasz. Közös meghallgatásokra lenne szükség, közös meghallgatásokra bizonyos amerikai és európai multinacionális vállalatok részvételével, ugyanis a múlt év végén bizonyos multinacionális vállalatok megjegyezték, hogy a vállalatok igazgatói, amikor a Capitol Hill előtt tettek tanúvallomást, és akár itt az Európai Parlamentben ugyanerre a kérdés sorozatra választottak, teljesen eltérő válaszokat adtak a két helyszínen. Tehát talán egy közös meghallgatás szervezése lehetővé tenni, hogy mi is a pontos helyzete ezen nagyvállalatoknak. A GUA részéről Miguel Biegasnak adok szót. Então, tinha um conjunto de questões mais ou menos Nos, számos specifikus kérdést készítettem elő. Az első az országonkénti beszámolóra vonatkozik. Itt a 750 millió eurós határt vonták meg. E fölött, a határ fölött lenne kötelező a beszámoló. Itt a munkanélküliség tényezőjét figyelmen kívül hagyták. Lehetne esetleg egy alacsonyabb határvonalat meghúzni, hogy a vállalatok nagy része nem mentesüljön ezen kötelezettség alól. Ezen kül szó esett itt egy hatástanulmányról, egy, amely ö, ezen információkat nyilvánosságra is hozza. Ki készíti ezt a tanulmányt? Az Európai Bizottság szolgálatai, vagy egy külső intézmény? És hogyha egy külső intézményről van szó, akkor kit választottak ezen hatástanulmány elvégzésére? Elképzelhető, hogy a PVC lesz az, amely már készített tanulmányt a bankrendszerről. Aztán ami a fiskális tömegre vonatkozó adókat illeti, az OECD a 10 és 30 százalék közötti sávot irányozza elő, a bizottság viszont a felső határ irányába kíván elmozdulni. Milyen kritériumokat választottak, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiaknázzák ezt az adót? Hogyha pedig adócsökkentés történik, akkor az a kérdésem, hogy bizonyos pénzügyi vállalkozásokat miért zártak ki ebből. Aztán ami az ellenőrzött külföldi társaságokat illeti, ezek esetében van-e egy elv, mely szerint az, a jövedelem szerzésre kivetett adó ott kell beszedni, ahol ezen vállalatok működnek. Mert a har- hogyha a harmadik országban az adó kulcs 40%-kal kisebb, mint a kérdéses országban. Milyen alapon határozták meg ezt a kritériumot? Ha például egy 30%-os adókulcs létezik, tehát mi, mi alapján sikerült ezt az, ezt az adókulcsot meghatározni. Egyes tudósok, és az én véleményem szerint is ezen százalékot meghaladó korlátot kellene választani. Az európai vállalatokra vonatkozó jogszabályok nem működnek az Európai Unión belül bizonyos esetekben. Miért nem használják itt is ezt a, ezt a jogszabályt? indirect à Monsieur Fox, Euh, nous restons... Euh, Nos, biztos úr, az OECD alapján tevékenykedünk, és a BEPS alapján ezek a minimum standardek az OECD javaslatainak megfelelően, ez a 750 millió euró, ezt az OECD határozta meg ezt a küszöböt, és az a cél, hogy a multinacionális vállalatokat vonjuk be ebbe a körbe, amelyek képesek agresszív adótervezést végrehajtani, ehhez megvannak az eszközeik, vagy adóoptimalizációt. Ami az Európai Bizottságot illeti, mi az OECD-t követjük, de a tagállamok, ha kiveratosnak tartják, tovább is léphetnek től a szintől. Ami pedig a ö, tanulmányokat illeti, melyeket készítettek, Nos, ez Jonathan Hill kollégám munkája is. A szolgálatok végezték ezt a hatástanulmányt, készítették ezt a hatástanulmányt, amely belső hatástanulmányokon alapul. A CFC szabályokat alkalmazzák az Európai Unión belül, és azon kívül itt a kamat levonásról van szó. Ez a 30% ez a felső korlát, de a tagállamok többet is megszabhatnak. A viták még zajlanak az OECD-n belül, és további munkák tárgyát képezik. A vezetőmben elmondtam, hogy az adó elkerülés, csalás, agresszív adótervezés elleni harc nem szűnt meg, az OECD munkái sem értek a végükhöz. Tehát amit mi javaslunk, ez nem a történet vége, ez csupán egy fontos szakasz ebben a küzdelemben. Elnök, köszönöm a zöldek nevében, Zsori asszony következik. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak a jelenlétét. A zöldek hétvégén kiadtak az, adó, az IKEA adó optimizálásáról egy jelentést a csoport pénzügyeihez nem nagyon tudunk hozzáférni, de meg tudtuk becsülni, hogy mennyi a veszteség éri az európai adófizetőket. 1 milliárd euró 6 éven keresztül Ezt több tagállam bátorította. A Hollandia és kisebb mértékben Luxemburg megengedi azt, hogy ezen a két országon átfussanak az osztalékok. E, e, Liechtenstein is e, ebbe a körbe tartozik. A Belgium pedig engedélyezte, hogy nemzeti intézkedéseket kell éljen vissza az IKEA Nyilvánvaló, hogy nem tudunk, meg nem tudjuk elkerülni azokat az adóelkerülési módokat, amelyeket a nagyvállalatok kiagyaltak. Biztos úr, meg tudja nekünk erősíteni azt, hogy a korábbi előírásokat az IKEA nem hajtotta végre maradéktalanul, és továbbra is további intézkedésekre van szükség, illetve hogy a belga adószabályok ebből az ért, ebben az értelemben károsnak minősülnek, és ezzel a Code of Conduct bizottságban találko, foglalkozni kell, ugyanis a, az átutalt royalty után nem megfelelő az adóztatás. Ön szerint eh, milyen, eh, milyen arányban lehetne ezt megfelelően adóztatni? Euh, Zsori asszony, hát én köszönöm az öldeknek ezt a jelentést. És eh, azt is, annak is örülök, hogy néhány dologban elismerően szóltak a bizottság javaslatairól az az eset, amelyről ön beszélt. Az a... Pour un pays tiers, en l'occurrence le Luxembourg, le Liechtenstein, pardon. C'est une structure complexe. Tehát ez egy nagyon összetett nagyon összetett helyzetre egy teljes eszköztárral kell valahogy felépnünk, hogy az agresszív adótervezést a belső piacon visszaszorítsuk. A, a vonatkozó irányelvet mindenképpen valahogy módosítani kell, mégpedig a, a, a megtermelt a, az adott tagállamban, ahol a Patent Box rezsim pontosan ezt irányozza elő, hogy az OECD ajánlásoknak megfelelünk. Jelenleg folynak a tárgyalások, és a bevált gyakorlatok, illetve a Magatartási Kódex Bizottság munkája továbbra is folyik. Ami a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatot illeti, az elfogadott csomagban szerepelnek olyan szabályok, amely a megerősített jókormányzási szabályokat illetik, például egy automatikus adatcsere is remélhetőleg az át, nem átlátható struktúrák esetében meglátja, hogy ki a valódi kezdeményezett. Liechtensteinre vonatkozóan tavaly írtunk el egy kétoldalú megállapodást, arra vonatkozóan, hogy az banki titok az EU, az EU irányában megszűnjön, hiszen Ugyanezt Svájccal és Andorával is megtesszük, Monakóval pedig nem sokára én magam fogom aláérni ezt a megállapodást. A január végén benyújtott csomag még nem a történet egésze, ennél sokkal többről van itt szó, hiszen vannak kiegészítő intézkedések, vannak a jelentésben olyan jelenségekről is említést tesznek, amelyekkel szemben még új szabályokkal kell megpróbálnunk felvenni a versenyt. A káros adó elkerülés és az agresszív adótervezés ügyében még van tennivaló. Belgium példát is említette, úgy tűnik számunkra, hogy a belga nemzeti jövedelemre vonatkozó keretet meg kell erősíteni annak érdekében, hogy a cégeket megelőzzük abban, hogy visszaérnek a rendszerrel, és ez ügyben megint csak alapvetően egy hasonlóan gondolkodunk, egy irányba gondolkodunk. Köszönöm még egyszer. Köszönöm. Biztos úr választát. Most pedig hozzátenném, hogy d'un certain nombre de petites juridictions non coopératives, à commencer par le Liechtenstein. A Liechtenstein kapcsolatos munka már elkezdődött, a jövő hétre meg is eh, hívtuk eh, az érintetteket, majd erről, erről a dossziéről részletesen beszélünk. Marco Valli az EFDD frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Három kérdésem lenne a biztos úrhoz az első, a makroekonomiai egyensúlytalanságok tárgyában vannak olyan országok, mint például Hollandia, amely például az euró árfolyamának változásait arra aknázza ki, hogy többletet halmozzon fel a folyófizetési mérlegében, vagy a tax rulings gyakor- gyakorlatát Nos, az ajánlások a bizottság részéről szerintem szankcionálniuk kellene ezen magatartásokat, ahelyett, hogy azok országokat támadja, amelyek nehézségekkel küzdenek. Egyetérte az én elképzelésemmel, vagy más a véleménye? Vagy ugye itt azt tapasztalhatjuk, hogy van a Juncker bizottság, amely Luxemburgot képvisel, ugye a pénzmosás központja ez, és tax ruling központja, központja, Disselblum pedig az euró csoportot vezeti. Ugye ez a folyó fizetési mérleg többletét felhalmozó országnak a képviselője. Nos, ön szerint ez az ajtó, ez a kapu bezárult ön szerint, és ez azt is jelenti, hogy ön tudja, hogy ki zárja be ezt a kaput. Szeretném tudni a nevüket, vagy legalábbis azon tagállamok nevét, akik ilyen gyakorlatokat folytatnak. Ez tűnne korrekt számomra, korrekt dolognak számomra, hogy tudjuk, hogy ki is ellenzi ezen problémák megoldását. Aztán itt a dokumentumokban sok szó esik itt. Például a sajtóban azt illetve, hogy legyen végre átláthatóság ezen dokumentumokat, illetően, illetve a magatartási kódexsel foglalkozó csoportmunkát, illetően én elmondtam megnézni ezeket a dokumentumokat, de mindig voltak törölt részek, amiket nem lehetett elolvasni, nem tudom, hogy be lehet ebbe tekinteni teljes mértékben, vagy vannak olyan szereplők, akik ellenzik a teljes dokumentumok nyilvánosságra hatását, és az hozását, és ez mindenképpen nem megfelelő megoldását jelenti helyzetnek. Biztos úr, nem szeretném most az országonkénti beszámoló kérdéskörét kommentelni a jövő héten foglalkozunk majd ezzel a bizottsági ülésen, tehát nem akarok most még nyilvánosságra hozni semmit ezen jelentésből. A makroökonomiai egyensúlytalanságokról beszélt bizonyos országok esetében az euróövezet globálisan többletet mutat fel a folyó fizetési mérlegében. Ez elég jelentős, ez a többlet. Különböző helyzetek re utal mindez. Vannak országok, amelyeknek hatalmas többletük van, mint például Hollandia. Már ajánlásokat fogalmaztunk meg Hollandiának azt illetően, hogy használ ki ezt a mozgásteret beruházásokra, és azt hiszem, hogy ebben az évben hasonló ajánlást kap majd Hollandia. De nem tudom azt elfogadni, amit ön mondott Luxemburgról, illetve Hollandia vonatkezésében. Most a Luxemburg elnökséget illetően ez egy remek elnökség volt fiskális szempontból, a luxemburgi elnökség, és a tax rulingok irányelve is az alatt született meg. A holland elnökség szintén jól indult, nagyon világosan kifejezte, melyek a prioritásai adóügyi területen, és én bízom Dijsselbom úrban, hogy gyorsan halad majd, és messze is fog eljutni, az országok listáján nem nyilvános, amiről ön beszélt, volt már erről egy eszmecsere. A holland elnökség alatt ö, született az az elképzelés, hogy legyen egy globális dokumentum. Azt illetően, hogy milyen javaslatok kerüljenek ide be, egyes tagállamok jobban együtt működnek, és ami pedig a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tagállamok álláspontját, amikor azt kérik, hogy a dokumentumok egyes részét ne hozzuk nyilvánosságra, ne tegyük láthatóvá. Itt egy átláthatósági gyakorlatról van szó, amit mi szeretnénk végigvinni a bizottság részéről. A beszédem végén elmondtam, hogy ezek zártülés keretében teljes mértékben hozzáférhetőek, tehát aki óhatja, ezen elemek ről is értesülhet, amelyek jelenleg el vannak homályosítva, úgymond a dokumentumban. Az elnök részéről Barbara Kappel következik. Köszönöm, elnök úr, Miszkovici biztos úr. Január 28-án bemutatta ezt az adóelkerülés elleni csomagot, amely három pilléren nyugszik az effektív adózás biztosítása ez az EU-ban, a nagyobb adóátláthatóság és a tisztességes versenyfeltételek, illetve a külső stratégia az effektív adóztatás érdekében és a multinacionális koncernek adógyi kezelése tekintetben nagy jelentőségű. A csomag alapja a BEPS kezdeményezés az OECD részéről, tehát a nyereség áthelyezés praktikái elleni fellépés. Biztos úr azt mondta, hogy az EU motorja akar lenni a BEPS kezdeményezés végrehajtásának. Itt még egyszer arra levére utalnék, amit már felvetődött ma, az USA pénzügyminiszterre február 11-én egy levelet intézett Juncker elnök úrhoz és egy másolatban önhöz is megküldték ezt a levelet. igaz -e az a szemrehányás, ami ebben a levélben szerepel a versenyigazgatósági főigazgatósághoz, ugyanis olyan végrehajtási intézkedéseket alkalmaz ez, amelyek nem következetesek, vagy a BEPS kezdeményezéssel ellentétben állnak. Nos, ez a kezdeményezés a G20 kezdeményezése, illetve az OECD tagok kezdeményezésére a koordinált végrehajtás mellett tette le a voksát. Az amerikai szenátus foglalkozik most ezzel az ügyel, a pénzügyi szakbizottságban volt egy ilyen tárgyú meghallgatás, és az amerikai pénzügyminiszter azt tanácsolja a bizottságnak, hogy vizsgálatokat folytasson, Vesztegel biztos illetve a veszeget biztos által folytatott vizsgálatokat szüntesse be. A kérdésem az önhöz, hogy hogyan indokolja ön ezt, hogyan látja ön, hogy az amerikaiak ilyenfajta következetlenséget látnak az Európai Bizottság eljárás módját illetően, és azt mondják, hogy az intézkedéseink nincsenek összhangban a BEPS kezdeményezéssel. Ön pedig azt mondja, hogy a BEPS tulajdonképpen egyfajta kiinduló alap az adóelkerülési csomag esetében. Elnök, köszönöm, biztos úr. Köszönöm, Kapel asszony. Csak arra emlékeztetnék, amiről az elnök úr és jó magam már szóltunk, az előző kérdésre válaszolva. Az USA-val kapcsolat nagyon fontos számunkra gazdasági szempontból, politikai szempontból természetesen, és az adóügyi együttműködés szempontjából. És ha az USA nem lenne velünk a BEPS megállapodásokat illetően, illetve kezdeményezést illetően, akkor az nem indult volna be. Vagy az automatikus információs sem, sem indult volna be. Az amerikai kincstárral való együttműködés, vagy Jackrew-val való együttműködés, kiváló, akit régóta ismerek egyébként, tehát nagyon fontos számunkra ez. Volt kapcsolatfelvétel, a titkárság, a kincster és a biztos között, a Juncker levérre bizonyosan reagálni fogunk. Lamasszur úr is említette, hogy a jogrendszerek eltérnek az USA-ban, illetve az EU-ban. A van magánjog, az USA-ban ez szerint bizonyos európai vállalatok is érintve lehetnek ezen magányok rendelkezései által, de nincs diszkriminatív kezelés amerikai vállalatokkal szemben a mi részünkről, és az adó ügyi együttműködést, valamint a gazdaságit folytatnunk kell. Tehát ezt a választ fogjuk intézni az amerikaiakhoz, az amerikai hatóságokkal való együtt párbeszédet folytatva. Sangárba látogatok majd a G20 találkozó keretében, és ott találkozom kollégámmal, és remélhetőleg jó együttműködést folytatunk majd. Nos, ebben az ügyben, mint mindig, szolidáris vagyok Veszteger kolléganőmmel, és ő is mellettem adóügyi témákban egyfajta duót alkotunk, együtt dolgozunk. Nagyon bátor ez a hölgy, aki munkáját rendkívül objektív módon végzi, megfelelő politikai megközelítéssel, és semmiféle megkülönböztetés nem jellemzi ezt a tevékenységet. Köszönöm a néppárt nevében Gunnar Herc. Much, Mr. Chairman, and thanks to you, Mr. Commissioner. First of all, I would like... Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Amikor összekeverte az adócsalást a multinacionális cégekkel összemosta, akik vagy követik, vagy nem követik a jogszabályokat, a két ezekkel az ügyekkel a, a bíróságoknak kell foglalkozniuk, nem politikusoknak. Sok kérdés felmerült a hatástanulmányjal kapcsolatban, és hogyan, mi a legjobb módja ennek az egésznek. Szerintem nem az a kérdés, hogy mit kellene tenniük, hanem hogy hogyan tesszük, ez a legfontosabb. És az OECD ajánlásai elég világosan fogalmaznak ez ügyben. Az Európai Bizottság kimondta, hogy ezen túl, messze, túl akar lépni. Ennek következményei vannak. Kissé meglepő számomra, hogy nem hallottam a vita során a versenyképesség és a beruházási eh, hiány kifejezéseket, hogy mi ezekkel mit kezdünk, eh, ezekkel a kérdésekhez hozzunk, az nagyon fontos. A Európa egyik problémája pont az, hogy általánosabb, általában nagyobb az adóteher, mint más régiókban. Hogyha rosszul tesszük mindezt, akkor még nagyobb lesz e, a hátrányunk. Persze az adócsalás ellen fel kell lépni, de amikor az adó alapot is elfogadhatatlan okokból csökkentik. Persze ezen is fel kell lépni, de az is fontos, hogy az Európai Bizottság maradjon meg a növekedési politikája mellett, az investment gap csökkentés mellett, és hát ez egy valós veszély. Hiszen, hogyha végül nagyobb lesz az adóter, még magasabb, mint ma, és magasabb, mint Amerikában, akkor ez aláshatja az Európai Unió versenyképességét. Szeretném, hogyha ezekkel is kezdenénk valamit, hiszen ez nagyon fontos lesz, hogyha komolyan gondoljuk az adó elkerülés és az adócsalás elleni harcot. Köszönöm, biztos úr. Igen, először is igaza van. Az adó csalás más, mint az adótervezés, az agresszív adótervezés. A kettő nem egy és ugyanaz. De amikor ezek a cégek pontosan tudják, hol vannak a joghézagok, és ezeket kihasználják, akkor ez problémát okoz, mert ez adóbevételek, így adóbevételektől esik el Európa, az adott tagállam például, kevesebb adót fizetnek be az érintett cégek, és így végső soron a KKV-knak sokkal nagyobb lesz az adóterhük. Ezért kell különbséget tenni, való igaz, de a mi csomagunk, javaslatcsomagunk az adócsalás, az adóelkerülés, az agresszív adótervezés ellen egyaránt fel kíván lépni, akár csak az adó alaperózió ellen. Azt hiszem, hogy ezzel ön is egyet tud érteni. a versenyképességről pedig igenis szóltam a vezetőmben, de hát akkor megteszem még egyszer, mert meggyőződésem, hogyha az európai szinten ezeket az ajánlásokat végrehajtjuk, akkor pont ellenkezelek a, a nagyobb jogbiztonságot biztosítani, biztosítani az európai cégek számára, csökkenteni az adóterhet és a verseny tisztességesebbé tenni. Több mint száz ország vállalta már az OECD javaslatainak végrehajtását Antaljában, hogyha ez valóban lenne egy átmondás, akkor ezt hogy magyaráznánk meg? Globális tendenciáról beszélhetünk, és nem mi vagyunk az egyetlenek, akik így döntöttek. Azt hiszem, hogy a kettőt, az átláthatóságot, az adócsalás, elkerülés elleni harcot kell valahogy összeegyeztetni azzal, hogy ne felejtsük el, ne gyengítsük a saját versenyképességünket. Hát, hogy ezt pontosan hogyan tesszük. Erről elég sokat beszéltek eh, az OECD-ben. 2011 óta tárgyalják a tagállamok egyébként az OECD-n belül ezt a kérdést. És a tanulmányok azt mutatják, hogy a kis cégek 30%-kal nagyobb adótehertől szenvednek. Ez szerintem elfogadatlan, ez senkire, erre senki nem mutatja, hogy ez így helyes. Köszönjük a szocialista frakció nevében, Kofont úr. Thank you so much. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, köszönöm ezt az adó ügyi csomagot. A az országonkénti beszámolás nyilvánosságra hozatalával is elég világos, kapcsolatban is világosan fogalmazott. Gunnar Hökmár kollégához fordulok. Ténykérdés, hogy nagy veszély a külföldi és a multicégek adóelkerülése. Ez a tisztességes piaci versenytárs alá a KKV-k létét veszélyezteti. Biztos úr is említett, hogy 30%-kal nagyobb az adóterhük, mint a cégeknek. így tehát arról beszélünk, hogy egyenlő verseny lehetőségeket és igazságos verseny terepet biztosítsunk. Sok multinacionális cég sok segítséget kap a konzulensektől, pénzügyi intézményektől, szaktanácsadóktól az adó minimalizálás terén adó paradicsomokba csoportosítják el a nyereségüket, és a TAX bizottságban pontosan ezügyben szeretnénk valamit tenni. Mit tehetünk annak érdekében, hogy egy olyan jogi keretet teremtsünk, amely megfelelő szankciókkal sújtja azokat a cégeket, az egész ipart, a tanácsadókat, magukat is, amikor ilyen adó elkerülési mahinációkat folytatnak. Nagyon fontos, hogy legyenek szankciók foganatosítva velük szemben, és hogyha illegális adó elkerülést segít valaki, akkor ezzel ellen fel kell lépni határozottan. A legrosszabb esetben akár a működés engedélyüket is be kellene vonnunk, hogy elvegyük a kedvüket az ilyesmittől egyszer mindenkorra. Az Európai Bizottságnak van bármiféle kezdeményezése az ügyben, hogy megvizsgáljuk ezt, hiszen alapvetően a problémát a gyökerénél kell megragadni. Köszönöm, biztos úr. Nous, nous, le, le combat contre, contre les abus en matière fiscale. Euh, Nos, euh, adó ügyi visszaélések elleni küzdelem messzebb fog elérni, ahogyan már említettem. Tudatában kell, hogy legyünk, hogy vannak korlátai, valahogy az adó csalás, adó elkerülés elleni küzdelemnek, illetve az adó tervezés, adó optimalizáció elleni küzdelemnek. Mi csak a kezetén vagyunk ennek a folyamatnak. Megkezdtük ezt a munkát, azon csomag révén, amelyet bemutattam önöknek, folytatjuk a munkát, hogy messzebb lépünk, tovább lépünk, meg kell még határozni, hogy hogyan, mikor, az országonként való beszámolások kapcsán, de biztos, hogy nem fogunk megelni ezen a szinten. Meg vagyok győződve róla, hogy lesz egy változás, egyfajta kulturális, pszichológiai, politikai változás, ennek vagyunk a tanulja, ezt nem lehet feltartóztatni, és én kísérni fogom, követni fogom ezt a változást, és ahogyan mondottam, tovább léphetünk még ezen a területen, vagy akár az audit szabályokat is módosítottuk 2014-ben, meg vizsgáljuk ennek a kihatásait a vállalatokra, az adóügyi tanácsadókra, és adott esetben új rendelkezéseket fogunk majd ebben a tárgykörben javasolni. Elnök, köszönöm a néppárt nevében, Darius Rozáti következik. just... Igen, egy rövid pótkérdésem lenne, mert ezeket a tax rulingokat, adóügyi a határozatokat láttuk. Luxemburg és Hollandia esetében is azt mondták, hogy ezek illegális adómegállapodások, adókedvezmények. Amikor nyilvánosságra hozták őket, akkor maguk az elkövetők, a tagállamok és a cégek tulajdonképpen az adott országokat azzal jutalmaztuk, hogy az el azzal a pénzzel jutalmaztuk, amitől így elestek. Hát ez egy teljesen rossz és perverz logika. Azt szeretném, hogy azok az országok, amelyek ilyen adó, illegális adó megállapodásokat kötnek, azokat ne jutalmazzuk, hanem büntessük. Nem tudom, hogy van-e olyan uh, jogszabály tervezet, amely ezügyben tenni kíván valamit? Hogy, hogyan képzel ennek a megoldását? Nos, azt hiszem, hogy az átláthatóság javítása mindenképpen segíthet, amikor állam a szóra a magas szintű saját forrásokról folyó saját forrásokkal foglalkozó magas szintű csoportban beszéltem a szurúra, és azt asszonyon is persze majd fogunk erre kitérni. Köszönöm. A társelőadónknak, hát tehetünk a ajánlásokat Ez ügyben. A Taxes szakbizottságban már beszéltünk erről. Teljesen logikus egyébként, hogy amikor ez egy, nem egy bírság, hanem egy adó felszólítás, hiszen amikor az Európai Unió költségvetésébe befolyó pénzekről van szó, akkor ennek megfelelő ellentételezésről is számolni kell ilyen esetben. Darius Razatinak adom meg a szót, aki most már végre itt van közöttünk. Köszönöm, elnök úr! és elnézést kérek a késésért. Biztos úr, az országunkénti beszámolókhoz való nyilvános hozzáférés kérdésére térnek vissza. Mit gondol arról, hogy ha elfogadják ezt a megoldást, ez milyen hatással lehet a az európai cégek, illetve az Európában működő cégek helyzetére, főként az amerikai és kínai cégekkel szemben milyen komparatív verseny hátrányba hozhatja ez őket, hiszen a velük kapcsolatos adóinformáció nyilvánosságra hozása nem hozná őket hátrányos helyzetbe a külföldi versenytársaikkal szemben? Ehhez kapcsolódó kérdés még, mit gondol arról, hogyan vélekedik az Európai Bizottság szerepéről ebben az egész folyamatban? Jelenleg, ha jól értem, az Európai Bizottság lesz felelős azért, hogy az eljárás kérdéseket felügyelje. Az információhoz való hozzáférés joga ügyében segítene esetleg az, hogyha az Európai Bizottság valóban a szerződésére, ebben az esetben az irányelvőreként járná? Következő kérdésem. A hatástanulmányjal kapcsolatos Végső soron az egésznek a célja mégiscsak az, hogy a nem multicégek tisztességes adót fizessenek Európában. Ha jól értem tehát, végső soron több adót kell majd fizetniük. Vizsgálták annak a hatását, hogy ezen cégekre ez pontosan vonatkozóan ez mit jelentene? Fennáll a veszély annak, hogy ezen cégek egy része úgy dönthet, hogy e, itt hagyja Európát, és más joghatóság után, más joghatóságban keres új e, székhelyet, mert e, elrettenti őket az európai adó? Um, Biztos úr? What we are uh, doing today um, Ma most az adóelkerülés elleni csomagot beszéljük meg. In the first approach, and that's what your report will be above, we are uh, implementing. E, amiről ön beszél, azt végrehajtjuk azokat a standardokat, amiket az OECD e, ajánlott, és e, megpróbáljuk az adóhatóságok közti információ cserét is előmozdítani. E, később, áprilisban egy másik javaslatra lesz e, szükség. A CBCR, a, az országonkénti jelentés tétel beszámolók e, nyilvánosságra hozatával kapcsolatban. A biztos kollégám felelős a a hatástanulmányért, de figyelembe fogjuk venni azt is, amit ön mondott, vagyis azt, hogy mindez alássa-e a vállalkozásaink versenyképességét, Nagyon nehéz kiszámolni ennek a hatását, amennyiben nem áll ellentétben az átláthatóság a versenyképességgel, akkor viszont gyorsan érdemes lépni. Én úgy gondolom, hogy a tisztességes versenyfeltételeket kell kialakítani. Igazándiból ez megfelel annak az igyekezetünknek is, hogy ne legyen kettős adóztatás, ami viszont összefügg a versenyképességgel. Uh, I'm always uh, favorable to more role of the Commission in those matters. Én egyébként a bizottság szerepében hiszek. The Commission cannot uh, at the, at the time participate to an exchange of view between two. A bizottság pedig kezelni fogja két tagállam vitáját. Uh, the uh, directive is a good question, and I imagine that you may raise this issue. Nos, úgy érzem, a jelentésükben majd ezzel a kérdéssel is foglalkoznak. Nyilván uh, örülök annak, hogy az Európai Parlament e tekintetben is segíti a munkákat. Nyilván hasznos lesz nem csak az Európai Bizottság, hanem általában az európai közélek szempontjából is. Köszönjük szépen. A szocialista frakció nevében Manuel Morel. Köszönöm, elnök úr egy fontos szakaszról van egy szó számunkra, ez egy előrelépés, és Moszkoviszi uh, úr uh, elkötelezettséges bizonyosan hozzájárult mindehez. Itt az adóelkös elleni küzemben egy minőségi ugrásra van szükség. Kevés vagyok optimista tanács pozícióját illetően. A luxemburgi elnökség nagyon merész volt, mondotta ön. Néha kettős nyelven hívnak a stabil székhely koncepcióját, illetően Luxemburg nagyon ambiciózus volt, amíg elnök volt, és aztán most egy visszalépést tapasztaltunk a korábbi álláspontjához képest ebben a koncepcióban. Hát ez eléggé komplikált számunkra, a parlamentnek mindenképpen fenn kell tartani a nyomást és a reform törekvéseiben segíteni a bizottságot, ami az országonkénti beszámolást illeti, ahogy Rozalti kollégám is mondta, az Európai Központi Bank is alá van ennek vetve. Az átláthatósági forradalom, amire a biztos úr utalt, azt hiszem, hogy szükséges az európai versenyképesség erősítéséhez azt mondta biztos úr, hogy szeretné nyilvánosságra hozni az országon országonkénti beszámolóra vonatkozó ö, adatokat. Itt ugye a 750 millió eurós küszöb hangzott el, mint bevétel, de ez nagyon sok vállalatot kihagy ebből a körből. Itt nem csak az összeg fontos, hanem az, hogy mennyi vállalatot érint majd ez a rendelkezés. A lehető legtöbb multinacionális feladatot kellene, hogy érintse ez a rendelkezés, hogy helyreállítsuk az egyenlő viszonyokat a belső piacon a kisvállalkozásokkal. És egy utolsó dolog, Koffot kollégám mondta, de visszatérek rá, mert számunkra nagyon fontos. A TAX szakbizottságban foglalkoztunk a jogi véleményekkel, az, egyfajta iparajat létre az adó op optimalizálásnak, ugye Zsoli hogy is utalt ilyen esetekre, a Big Four jelentései igencsak problematikusak. Ez nem egy versenyképes piac, rengeteg érdekkonfliktus jön itt létre, és érdekelne az ön személyes véleménye biztos úr, hogy vajon jó lenne elgondolkodni egy összeegyeztethetlenséget a magánvállalatok tanácsa és a multiváltok tanácsa. Bon, d'abord euh, sur... Euh, Köszönöm, biztos úr. És ami a tanácsot illeti, én alapvetően optimista vagyok, de meg erősíthetem, hogy a Luxemburg elnökség jó elnökség volt, és azt hiszem, hogy nagyon jól kiadta ezt az automatikus cserére vonatkozó irányelvet és a tax rulingra vonatkozó rendelkezést. A parlament és a bizottság javaslatára nagyon széles többséggel szavazták ezt meg, és ez egyfajta józanész szabályt követte a globális egyensúly irányában. Nos, a luxemburgi elnökség inkább segített a jó kompromisszum kialakítását, nem volt restriktív magatartású. A holland elnökség remélhetőleg előre lép ezen anyagokat, illetve amiket most itt bemutattunk. És megállapíthattam a tanácson belül ezt a kísérletet, hogy azt mondták, hogy a BEPS az bőven elegendő, noha ettől tovább kell lépnünk egy igény, egy szükség el fenn erre vonatkozóan, meg kell felelnünk az általunk kitűzött céloknak. Azt hiszem, hogy a parlamentnek feladata van ebben, hogy a tanácsot ösztönözze az előrelépésre, és azt hiszem, hogy nincs előzménye annak, hogy mekkora hatásköre, mekkora ereje van itt a parlamentnek, ilyen nem volt a múltban. Erős nyomás gyakorol a parlament a közvéleményre, és ezt ki lehetne használni, ki lehetne aknázni önök részéről is, nem csak az én részemről. Ami pedig az utolsó javaslatát illeti, biztosként nem szeretnék személyes véleményt megfogalmazni a kollégák portfóliójába tartozott témákat illetően Nyilván itt az összeférhetetlenséget el kell kerülni intelligens módon. Nos, ez nem egy érdemi pozíció az javaslatait illetően, de talán érti, hogy ez egy olyan terület, amely esetében eh, el kell gondolkodnunk az összeférhetetlenségi kérdéseken, eh, hiszen ez kapcsolódik az adógyi átláthatóság kérdéseihez. Tehát itt most ne vádoljuk még meg a tanácsot, remélhetőleg jó irányba fognak előre lépni. Köszönöm, Bernd Luke következik. Eh, jó estét kívánok, biztos eh, úr. Eh, köszönöm, hogy feltártjuk a kérdéseinket. Azt szeretném megkérdezni, hogy az országonkénti beszámolóval kapcsolatban mi az elképzelése előadta, hogy ez egy nagyon óvatos formája az országonkénti beszámolónak, ez nem nyilvános, és csak bizonyos vállalatokra vonatkozik, amelyek több mint 750 milliós éves forgalommal rendelkeznek. Az a kérdésem, hogy miért is van ez az elhatárolás, ez a küszöb, miért húz választóvonalat a 750 milliós éves forgalmú vállalatok és az ettől kevesebb forgalommal bíró vállalatok között, amikor egyenlő versenyfeltételeket kívánnak kialakítani, összeegyeztethető -e ez a két elképzelés? Az a tény, hogy itt most létezik majd a küszöb, a több mint 750 millió éves forgalommal rendelkező vállalatokat talán szerkezett átalakításra fogja ösztönözni, amikor bizonyos tevékenységi területeit kiszervezi majd kisebb vállalatokba, amelyek látszólag önállóak lesznek, és így az országonkénti beszámoló kötelezettsége alól kivonja magát az adott multi. Ugyanakkor azt is szeretném tudni, hogy lesz-e valamiféle kiegyenlítés hogy az ideig hátrányos helyzetben lévő és ön szerint 30%-kal több adót fizető kisebb vállalatoknak továbbra is legyen lehetőségük, illetve a nagyvállalatok esetében, amelyek ö, ö, esetében majd ez az országunk fenti beszámoló kötelezettség érvényes lesz. Aztán vannak-e más területek, a csomagjában, ahol különbséget tesznek nagy vállalatok és kisebb vállalatok között, hasonlóképpen az országonkénti beszámoló rendelkezéséhez. Tehát lesznek-e más területek ebben az adóelkerülés elleni csomagban, különleges szabályozások esetleg a kis és középvállalatok vonatkozásában? Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Je ne vais pas revenir sur, euh, sur le pourquoi. Miért nem térnék vissza az országonkénti beszámoló ügyében? az adógyi átláthatóság tekintetében ez mindenképpen a költségek csökkentését hozza majd. Ez olcsóbb lesz és, és kevésbé bonyolult, a jobb biztonságot garantálja. Az kinti beszámoló egy egységes nyilatkozatot kell tenni minden európai tevékenységre, nyilván koordinált módon, ez sokkal vonzóbb lesz mindenki számára. 750 millió euró hangzott el összeként, az OECD is ugyan ilyen számításokat hallhatunk. Az igazi kérdés nem is az, hogy hány cég, hanem hány munkahelyet, illetve milyen forgalmat érint majd ez. Ez valóban jelentős. Igaz, hogy a cégek száma nem olyan nagy, de mégiscsak egy jelentős gazdasági hatással bíró jelenség ez maga a forum shopping, és éppen ezért többet kell tenni. Mert kkv a illeti, nem az Európai Bizottság dolga, hogy megmondja, hogy mit tegyenek a tagállamok, de az világos, hogyha kesebb, kevesebb az adócsalás, az adóelkerülés és az agresszív adó elkerülés, akkor a nemzeti államháztartásoknak is nagyobb lesz a mozgástere, több lesz a, a kasszában a pénz, és így például a társasági adót csökkenthetik is, és így bizonyos fokú dinamizmust is adhatnak, illetve vásárlóerőt is a KKV-knak. Az optimalizációval kapcsolatos irányelv nem tesz különbséget a cégek mérete alapján, ugyanakkor az is igaz, hogy a megcélzott mechanizmusokat nagyon ritkán használják a KKV, sokkal inkább a cég csoportok, e, mert ezek nagyon drága mechanizmusok, ezek igen szofisztikált, fejlett e, módszerek, ezért a komoly adózási jogi csapatokkal, szakértői csapatokkal rendelkező cégek használják ezt jellemzően, de hát e, az országonkénti beszámolás tekintetében egy teljesen másik irányelvvel alkalmazandó. Itt azért tettünk különbséget. Két különböző szövegről van szó, kedves képviselő. Igen, igen. Igen, két különböző szöveg. Bocsánat, elnézést, elnök úr, de még nem fejeztem be. Tehát van egy irányelv, amely az adóelkerülés elleni csomag, a másik pedig a CBCR, tehát az országonkénti beszámolóra vonatkozó szöveg. Igen, ez így van, bólogatni tudok, csak ez így van, ha hiszi, hagy nem. You know, uh, thank you, Commissioner, for being with us. I'll be asking you a question on the financial transaction. Köszönöm a pénzügyi tranzakciós adóról lenne egy kérdésem. Az ausztriai e, változat, amit az ECOFIN-ban elfogadtak, az tartalmazza e, a részleteit, illetve a vázlatát annak, amiből egy e, pénzügyi tranzakciós adó kéne, hogy legyen. Most a bizottság feladata lenne ezzel dolgozni, és ugye vannak különböző bekezdések, amelyek az osztalékokkal foglalkoznak, ugyanakkor a harmadik bekezdés teljesen más. Az arról szól, hogy a tagállamok egyetértenek egyetértenek azzal, hogy a nyugdíjalapokat elemezni kell, illetve a negatív hatást a nyugdíjalapokra csökkenteni kell, illetve minimalizálni kell, és meg kell vizsgálni, hogy életképes-e az adó az egyes országokban. Azt gondolom, hogy valóban fontos, hogy ezekre az aggodalmakra reagáljunk, ugyanakkor lehetővé kell tenni a jelenleg még nem résztvevő országoknak, hogy csatlakozzanak. El tudja mondani nekünk hogy a harmadik bekezdést ugyanolyan fontosnak tartja, mint a másik kettőt, vagyis az első kettőt, illetve ö, e, oda fogja figyelni a bizottság azokra az aggodalmakra, amelyek a harmadik bekezdésben szerepelnek, tehát a nyugdíj alapokkal kapcsolatos, és esetleg el tudja mondani, hogy milyen módon próbál ezekre az aggodalmakra reagálni. Köszönöm, biztos úr. Azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy 11 tagállamtól, eh, most már csak 10, mert Észtország visszavonult, eh, legyen egy nyilatkozat. A belga miniszter Fontos, hogy eh, Belgium folytassa a támogatását ennek a tranzakciós adónak. A bizottság nem nem a bizottság tette le ezt a szöveget az asztalra. Juncker úr azt mondta, hogy támogatja ezt az adót. Valójában a bizottságot ebből a szempontból félretolták, mert ugye ez egy megerősített együttműködés tagállamok között. Nem mi tettük a kezdeményező szöveget, tehát nekünk nincs, nem feladatunk, és nincs is szándékunk, hogy javasoljunk szöveget. Egyébként magát az megerősített együttműködést támogatjuk. Chacun de points. C'est pas moi de le tronçonner maintenant. De én nem tudok erről egyedül nyilatkozni. De azon túl, amiben decemberben megállapodtunk, ugye van még néhány hónapunk jövő júniusig, hogy milyen paraméterek mellett születhet meg a tranzakciós adó. E, nyilván vannak olyan pontok, amelyek, e, e, amelyek egyáltalán nem lényegtelenek, például az adó mértéke. Én úgy gondolom, hogy a december 1 megállapodás az egy nagyon fontos megállapodás, és ez köti a pártok, a feleket. Ez egy fontos politikai kérdés az adott országok számára. Én a bizottsággal együtt technikai segítséget fogok nyújtani nekik, de nem nem fogok minősíteni egy olyan szöveget, amit miniszterek írtak alá, és amelyet nem a bizottság nem nem jegyzett. The Portuguese media. Üdvözlöm, biztos úr, a portugál média tavaly év végén azt írta, hogy a nagy külföldi cégek, főként az olaj és energia ágazatban, például a szarangol, de a nyugdíjalapok, bankok szintén, amelyek Madeirán hoztak létre cégeket, olyan komoly adókedvezményeket kaptak, amelyeket a portugál kormány adott összesen több mint egy milliárd euró értékben. Természetesen Feszteger asszonynak is fogok írni, hogy szerinte ez nem illegális állami támogatásnak minősül. Miért főleg az együtt végzett munka után, illetve az ön által végzett munkát követően miért van az, hogy ez nem üti meg az Európai Bizottság inger küszöbét, és ezek a text ruling ügyben lehet, hogy nem annyira lelkesek mindig, mint ahogy ezt halljuk, hiszen egy tagállamban és egy harmadik országban székel rendelkező országokról, mintha nem figyelnek mindek oda. Eliza Ferreira kérdésével reagálva az európai szemeszter kontextusában az Európai Bizottság a miért nem próbálja, miért nem kéri az adóigazságosságot szorgalmazni annak érdekében, hogy a jómódúak nagyobb arányaiban ugyanolyan adóterhet viseljenek, hiszen az ország leggazdasabb családai, amelyek 25%-át kellene, hogy adják a jövedelemadó jövedelmeket, 0,5%-ot fizetnek be az államkasszába, mert egy teljesen átláthatatlan módon megítélt adókedvezményekben részesülnek, miközben a középosztály és a szegények viselik az adóterhet. Az európai szemeszter tekint, kontextusában nem lehetne valamit tenni. Ami pedig a Ferrara jelentést illeti, a parlament azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy a jogdíjak ügyében a cégcsoporton belüli profit átcsoportosítás ellen lépjen fel, és egy erre vonatkozó jogalkotási javaslatot is nyújtson be a vonatkozó irányelv felülvizsgálatán keresztül. Nem tudom, hogy a jogdíjakra vonatkozó irányelv hogy ügyében hogy állunk, biztos úr? Két kérdés is volt, tehát az első a, a Margaret Vestager asztalára tartoznak az említett kérdések az ilyenfajta állami és regionális támogatások. Persze, hogy mi jó munkakapcsolatban vagyunk, ugyanakkor az világos, hogy az ilyen régiók madárához kapcsoló régiók létrehozására megvan a megfelelő jogi keret, ez erre lehetőség van, persze csak nagyon indokolt és megszabott esetekben de csak olyan cégeket érinthet az, akik valós üzleti tevékenységet folytatnak az adott területen, ilyen adómentes övezetben, tehát valós tevékenységnek kell folynia, semmiképpen sem lehet az, fordulhat ez, hogy ezt elkerülésre használják. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy az átláthatóság az országonkénti beszámolás kötelezettsége Madeirára is vonatkozik majd, legalábbis a javaslat szerint. Ami a ferreira Teurer jelentést illeti, az Európai Bizottság azt javasolta, hogy próbáljuk szigorítani a szabályokat, hogy ne tudjanak visszaélni a meglévő joghézagokkal. A tanács térfelén patog a labda, ott tárgyalják ezt a javaslatot. Azt javasoltuk, hogy a jogdíjakra vonatkozó irányelveket módosítsuk a csalások visszaszorítása érdekében. Nyilván, hogyha ez elfogadásra kerül, ez az irányelv módosítás, akkor remélhetőleg ez majd megoldja a problémát. Köszönöm. Merci. Enfin, dernier orateur pour le groupe. Utolsó az ALDE frakció nevében Enrik Calvet Sambon. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Gratulálok ehhez a csomaghoz, amelyet ön bemutatott, és amely biztosan előrelépés, de a kis lépések politikája vezetett az európai projekthez, de ma már talán ez nem elégséges. Nos, egészen röviden négy rövid kérdés intézek önhöz. Az első, ön azt mondta, hogy legyünk ambiciózusabbak, mint az OECD és a többi. A pénzügyi vállalkozásokat miért nem érintik még ezek a rendelkezések? Miért nem tehetjük meg itt Európában. A második kérdés Liechtensteinről, Svájcról, Monakorról is szólt ön az belső adó paradicsomok itt vannak EU-n belül, például Gibraltar, Kanári-szigetek, bizonyos tagállamok, akár kicsinyek is, ön, mag, ön említette, hogyan lehet politikailag lebontani ezt a pénzfalat a választóink szemében, ugyanis elveszítjük a hitelességünket, ha ezt nem tesszük meg. A harmadik dolog az adóelkerülés esetében nem lenne hatékonyabb, de demokratikusabb és igazságosabb, hogy a speciális jogalkotási folyamat a konzultáció helyett a parlamentás jogalkotóként lépjen fel. Így nyerhetnénk hitelességet a közvélemény szemében. Végezetül Zsoli asszony ugyan elment, de közvetlen a kérdésem az e- szakbizottságban 20 éve hallok erről az adóalap harmonizációja, harmonizációjával a joghézagokat meg lehetne szüntetni. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, köszönöm, hogy ennyire ö, direkten, nyíltan szólt, ez biztosan ö, ö, üdítő érzés. Az OECD való kapcsolatos, kapcsolat. Amikor azt mondom, hogy eh, ambiciózusabb akarunk lenni, mint ők, akkor ugyanabba az irányba akarunk lépni, mint ők eh, a belső piacot illetően, ami a pénzügyi vállalkozásokat illeti, ez még nem a történet vége, technikailag még nem határozta meg az OECD ezeket a megoldásokat, a viták tegyet képezi, vissza fogunk térni erre, hogyha globális meg, megállapodást találtak. Tehát itt ez csupán egy kis lépés, de nem az utolsó, még mások is követik. Majd a pénzügyi vállalkozásokra vonatkozóan még válaszokat találunk, ami pedig a belső adó paradicsomokat, illetve nem ezeket a definíciókat használjuk, nincsenek az EU-ban szerintünk adó paradicsomok, hanem inkább előnyösebb adózásra rendelkező országok. Persze mindenki kommentálja ezeket a saját módján. Nos, természetesen tiszteletben tartjuk az államok adó ügyi rendelkezését, de egy keretet szeretnénk létrehozni az effektív, effektív adózás érdekében, megállapodásokat kötve azokkal a, az országokkal, amelyek az európai kontinens területén vannak, de nem tagjai az EU-nak. Tehát így például Svájc, Liechtenstein, Andorra, amely országokat ismer ön is, vagy San Marino, vagy akár Monaco, és ez egy jelentős előrelépés, ez azt jelenti, hogy a titok halott Európában, az európai kontinensen politikai szempontból. Tehát ez egy jó munkának minősíthető. És aztán az Európai Parlament szerepét illetően a szerződéseket kell e tekintetben betartanunk, és az utolsó témakörre ez nagyon fontos számomra, az adóalap harmonizáció egy olyan téma, amit az Axis irányelv már kezelt, de ez nem talált egyetértésre a tanácsban. Újra napirendre vettük az axis szeretnénk az adóalapot harmonizálni minden tagállamban. Az Axis szerintem egy nagyon hatékony eszköz az adóelkerülés elleni küzdelemben, ugyanakkor javítja a belső piac működését tiszteletben fogjuk tartani a tagállamok előjogait, hogy ők határozzák meg a vállalati adót. Bizonyos harmonizációra szükség van, de bizonyos korlátokon, határokon nem tudunk átlépni, ezt tiszteletben kell tartanunk. Itt ugye a nyereség áthelyezés egy fontos probléma, a tax ruling kérdésköre az adókulcsok harmonizációja nem fog véget vetni ezeknek a gyakorlatoknak, az Axis viszont igen. Nos, ezek a kis, ez a kis lépések politikája, amit ön felvetett, itt nem egy több lépésre szükség van, erre majd még visszatérek, még az év vége előtt ellátogatok ide önökhöz, és bemutattam az Axisre vonatkozó új ambiciózus tervezetet, ami remélhetőleg az önök egyetértésére talál. Köszönöm biztos úr, minden kollégának köszönetet mondok, akik részt vettek ezen a rendkívül gazdag találkozón, eszmecserén. Szorosan együttműködünk, ugyanabban az irányba haladunk, és hozzájárulunk ahhoz, hogy fenntartsuk a politikai nyomást a döntéshozókon, annak érdekében, hogy eredményesen lezáruljon ez a kultúraváltás, ez a mentalitásváltás, az átláthatatlanság, a verseny, adóverseny, a eh, nem lojális eljárásmód irányából el, ha mozduljunk az átláthatóság a legalitás korszakába. Tavaly eh, ön emlékeztetett rá, hogy egyrésztről itt van a kölcsönös információ átadás a rulingszok esetében, a bank titok ügyében is előrelépés történt, és most itt van a közös célunk, hogy megállapodás történjék az OECD ajánlásokkal kapcsolatosan, valamint megtörténjen az adóz, a vállalati adózás harmonizációja Európában. A TAX szakbizottság folytatja a munkát, Kelyet, Vesztager biztossal, Hill biztossal is találkozunk majd, más meghallgatások is lesznek, és hétfőn 22 órakor, 18 óra 30-kor kerül sor a koordinátorok találkozójára, és a következő szakbizottsági ülésünk pedig hétfő 29-én zajlik majd 15 óra 30-kor a holland elnökség lesz a vendégünk, mely megerősíti majd az ön által kifejtett szándékokat. Simplemente para reiterar las palabras del presidente, agradecer al comisario. Köszönöm, csak elmondanám, megismétlem röviden, amit az elnökünk is elmondott. Azaz, kollégák, köszönöm ezt a roppant érdekes vitát, ami azt mutatja, hogy a parlament és a bizottság közötti együttműködés igenis segít abban, hogy ezek a javaslatok valóságá váljanak. Ennyivel tartozunk az európai polgároknak. Köszönöm mindenkinek, önnek is. Az elnök köszönöm mindenkinek a munkáját, a tolmácsokét is, és az ülést lezárja. Nem